Uh, well, good morning, everybody, and uh, welcome to our second session uh, of the committee. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit a második ülésünkön. Az ülésünket közvetítik az interneten, mint mindig, és amikor a belső piaci fórumról beszélünk, akkor mindig hasznoltuk, ha, mindig hallottuk az egyetemen, amikor erről tanultunk, hogy itt kvótákat határoznak meg. Nos, most nem erről van szó. Van egy jelentésünk, amivel foglalkozunk, ez egy fontos vélemény lesz, ez pedig arról szól, hogy a belső piaci harmonizációs hivatalt megbízzák bizonyos feladatokkal, amelyek a védjegyek és a forma tervezési mintákkal kapcsolatos szellemi tulajdonnal állnak összefüggésben. És Ellen Bílen, az ICR e csoport tagja, kollégám, ennek a véleménynek az előadója, és nagyon, nagyon reméljük, hogy a néppárti árnyék felelős, árnyék jelentés felelős is itt lesz majd közöttünk, és utána el is tudja mondani a véleményét. Krajcman úr, itt van, aztán majd meglátjuk, ki jön még el de van egy erős csapat nálunk a bizottságtól is, akik osztályvezetői minőségben vesznek részt az ülésünkön, és a belső piaci harmonizációs hivatal brüsszeli irodájának vezetője is itt van, aki egy nagyon fontos szereplője ennek a folyamatnak, szeretettel üdvözöljük, és most át is adom a szót a vélemény előadójának, Eden Bílen kollégának. Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez a vélemény, és ebben a véleményben, ahogy elmondta, azzal foglalkozunk, hogy a parlament és a bizottság közösen létrehoz egy rendeletet, amely a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal állnak kapcsolatban, a magán és a közszférában, a közigazgatás és a magánszektorban egyaránt a szerzőjogok kalózkodással foglalkozó megfigyelőközpont képviselőként elvégezni ezeket a feladatokat, és a mi menetrendünk elég gyors, az utóbbi időben felgyorsult. Először úgy volt, hogy a parlament a lengyel elnökség alatt el fogja ezt fogadni, de nem vagyok biztos benne, hogy decemberig ezt sikerül elvégeznünk ezt a feladatot, valószínűleg halasztásra kerül sor, de mi eldöntöttük és elhatároztuk, hogy ragaszkodunk az eredeti napirendünkhöz, eredeti menetrendünkhöz. Ez a dokumentum tehát a megfigyelő központot érinti, amely kalózkodással, a szerzői joggal kapcsolatos kalózkodással, hamisítással foglalkozik, és ennek a megfigyelő hivatalnak volt a feladata, hogy figyelemmel kísérje a sorsát a hamisított és kalóz termékeknek. Ez egy központ volt, amelynek az volt a feladata, hogy egybegyűjtse a megfigyeléseket, tapasztalatokat, adatokat, amelyek a szellemi tulajdonjogok sértésével kapcsolatosak és hát kezdettől fogva a tanács és a bizottság a mandátumát kiterjesztette, először is annak alapján, ami március 1-én dőlt el tavaly a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, hogy ezt hogyan kezeljük a belső piacon, és a megfigyelő központ elkezdte megvalósítani a megfelelő programokat a partnerek számára, a hamisított és kalóz termékekkel kapcsolatosan, és a parlament pedig megkezdte a munkát a tudományos adatok feldolgozásával kapcsolatosan, amelyek szintén a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatosak, és a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság véleménye alapján az ajánlás az volt, hogy Eh, a megfigyelő központ legyen az összekötő eh, pont, a bizottság eh, és a, a, a bizottság felé, és segítse terjeszteni a legjobb gyakorlatokat. Tehát ennek a megfigyelő központnak a feladatköre bővült, de most már nem tudjuk bővíteni ennek a megfigyelő központnak a forrásait, így a bizottság és a tanács azt javasolja, hogy bízzák meg ezekkel a hatáskörökkel, a megfigyelő központ hatáskörével az úgynevezett belső piaci harmonizációs hivatalt, a BPHH-t, amelynek a székhelye Alicante-ben van, és én kétség sincs számomra afelől, hogy nagyon fontos egy véleményt készítenünk erről a jelentésről, ugyanis ez a rendelet nagymértékben befolyásolja a belső piac működését egyrészt, másrészt pedig azokat a kérdéseket, amelyek a fogyasztóvédelemmel állnak kapcsolatban, és ezt szeretném figyelmükbe ajánlani. Nagyon sok hamisított termék esetében megállapítható az is, hogy veszélyes a fogyasztók számára, akár az egészségüket is veszélyeztethetik. Ezek lehetnek gyógyszerek, játékok, különböző háztartási készülékek. Tehát a fogyasztói jogok itt nagyon meghatározó szerepet játszanak. 13 módosítót dolgoztam ki, módosítási javaslatot a jelentéssel kapcsolatban, amely a Júri Bizottságban született. Néhányan, néhány módosító technikai részletekkel foglalkozik, néhány pedig azt hangsúlyozza, hogy a KKV szektornak milyen szerepe van ebben, ugyanis a KKV is nagyon fontos a mi bizottság bizottságunk számára. Figyelmet kell szentelnünk természetesen a költségvetési összefüggésekre is. A rendelet alkotói azt mondják, azt állítják, hogy a megfigyelő központ feladatainak áthelyezése Alicante-ba, illetve a feladatok átadása a BPHH-nak ez a források szempontjából a legjobb megoldás. 400 millió euróval dolgozott plusszal a megfigyelőközpont, de hát arra is tekintettel kell lenni, hogy ez vállalatok által befizetett járulékok is voltak, és ezt nem lehet növelni. Tehát öt év után a, ez a megoldás a javaslat, és a költségvetési problémáknak nem szabad itt tükröződniük, de biztosítanunk kell, hogy ezeket a feladatokat elvégezzék, mert itt nagyon sok a vállalati, illetve a KKV hozzájárulás. És ezt nem lehet növelni. A másik fontos kérdés pedig az, hogy a gyakorlati szempontok is érvényesüljenek, amelyek azzal állnak kapcsolatban, hogy innen Brüsszelből ugye átkerül ez Alicante-be, és itt hát más sok a közlekedési lehetőségek, de hát remélem, hogy az ottani lakosság ezt üdvözölni fogja, ugyanis egy eléggé peremváros alikánta és ott sok szerepet kaphat. Tehát ez egy kontaktpont a tagállamok számára, de természetesen a vállalkozók számára, és különös tekintettel a kis és középvállalatokra, amelyeknek garanciára van szükségük, hogy lesznek képviselőik a megfigyelő központban, és én biztosítékot kaptam arra, hogy a megfigyelő központ meg fogja tartani a brüsszeli kontaktpontját. Ez egy nagyon pozitív információ volt, és úgy gondolom, hogy a munkánk végén amikor befejezzük a véleményt, azt is ajánlanunk kell, hogy ez a megoldás ő, hosszabb távon maradjon meg. Egy másik fontos kérdés a tagállami ő, megfigyelő központok, tagállami irodák bekapcsolása, ez is szerepel a módosítások között összefoglalva. Ez tehát az én véleménytervezetem, és nagyon várom a megjegyzéseiket, különösen az árnyék jelentés felelőseinek a véleményét. Én nyitott vagyok minden együttműködés irányába, és nagyon remélem, hogy a munkánkat eh, megfelelően az időbeli menetrendnek megfelelően be tudjuk fejezni. Tényleg nagyon szépen köszönöm Bílen úr a nagyon világos szavakat és a javaslattal kapcsolatos gondolatokat, és akkor eh, most, mint hogy itt van az összes árnyék előadó, úgyhogy akkor itt vannak a felelősök, és azt hiszem, hogy Schwab úr is szót kért az árnyék jelentéseken kívül, de hát Gallo asszony is szót kért, és örömmel adjuk majd meg neki a szót. Pastors kollega, nem tudom, hogy hajlandó-e kezdeni, ha igen, akkor örömmel átadom a szót a néppárt képviseletében szól ön.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 nagyon szépen köszönöm. Sajnos nem hallottam az előadót teljes egészében, amit az előadó elmondott, de hát amit hallottam, az pozitív volt. Azt gondolom, hogy ez a vélemény tervezet tényleg megfelel annak az irányvonalnak, amelyet a bizottság javasolt a közleményében. Egy nagyon részletes elemzést ad az érvekről és ellenérvekről, és így módon hozzájárul azokhoz a feladatokhoz, amelyeket majd Alicantében kell elvégezni. Azt gondolom, hogy az a tanulmány, amelyet láttunk, világosan mutatja, hogy ezeknek a hatásköröknek az áthelyezése az alikántei hivatalban nem fogja csökkenteni a hatékonyságot, és nem fogja ennek a testületnek a működését negatívan befolyásolni, ellenkezőleg szinergiát fog eredményezni, hatékonyságot tud majd biztosítani biztosítani a megfigyelt kérdésekben, és azt hiszem, hogy ennek lesz egy hozzáadott értéke, hozzá fog járulni ahhoz, hogy tudjuk optimálisan felhasználni ezeket a közpénzeket, közhozzájárulásokat és azt sem gondolom, hogy valamiféle különbség lenne a között, amit a vélemény előadója elmondott, és a között, amit mi várunk a véleménytől, ahogyan ezt megbeszéltük. Tehát úgy gondoljuk, hogy mielőtt a vélemény véglegesítésre kerül, még egyszer kell majd megbeszélést folytatnunk, és akkor még több inputtal tudunk szolgálni. Köszönöm szépen. És most mielőtt Fenyónak adom a szót, elnézést kérek Ebenszki úrtól, akit szintén köszöntök az elnökség nevében. Van itt jelen, és hát őt is kérem majd, hogy később szóljon hozzá a kérdéshez, ha kívánja. Fenyó asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nem nehéz számomra, hogy megköszönjem az előadó munkáját, semmilyen gondom nincs vele, az összes módosítást el tudom fogadni. Ön nagyon jó munkát végzett, köszönöm. Nekem is azok a kérdéseim, mint önnek, ezek túlmennek az anyagon, és főleg a bizottsághoz szeretnék kérdéseket illetném. Itt van a megfigyelő központ, hamisítással, szerzői jogi kalózkodással foglalkozó megfigyelő központ. Ez a, az ügynökség és a megfigyelő központ fogja a kezében tartozni, mert Masztos eh, asszonyhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy a eh, közérdekű adagot, adatok összegyűjtése jó gondolat. Ami pedig ennek a szervnek a jövőbeli összetételét illeti, gondjaim vannak. Nem hiszem, hogy ez pénzügyileg semleges lesz a bizottság részéről ez a művelet, és a hatókört illetően hogyan fogjuk ezt biztosítani, úgyhogy plusz pénzeket nem szánunk rá. Szeretném ismerni a jövőbeli összetételt, és azt is, hogy ez a megfigyelő központ potenciálisan valóban nagy erővel fog rendelkezni, hatásos lesz, mi lesz ott a titkárság munkája, és ez a szakértelmet csak a magánszektortól fogja igénybe venni, ahogy ez a bizottság szövegéből kiderül. Ez engem nyugtalanít. Azt is szeretném tudni, hogy a bizottság mit ért az alatt, hogy az iroda, amikor felállítja a megfigyelő központot, oda kell, hogy figyeljen arra, hogy melyek azok a gazdasági ágazatok, amelyeket a legjobban érint a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó tevékenység. Honnan lehet tudni, hogy melyik, melyek a leginkább érintett gazdasági ágazatok? Egyre több ágazat érintett, és a másik pedig a jog birtokosai és az internetes szolgáltatással engedélye rendelkezők is megemlítettek, valamint a fogyasztók és a KKV-k, őket is biztosítani kellene, nem csak az előbbieket. Valóban egyensúlyt kell teremteni a gazdasági, az érintett gazdasági ágazatok, az internetszolgáltatók és a KKV között és a fogyasztók között, vagyis e két utóbbi kategória is jelen kell, hogy legyen. Így a bizottság ebben az értelemben kell, hogy gazdagítsa a szöveget. Másik kritika a bizottság felé. Nem szabad egy szintre helyezni a kalózkodás és a hamisítás kérdését. Ebben a szövegben sokat beszélnek a kalózkodásról, de szerintem a hamisítás másképpen jelent súlyos biztonsági kockázatokat, és ez nem érinti az összes érdekelt felet egyformán és ezekre nem egyforma választ kell adni, ez a szöveg gyengessége. Szerintem nem csak a, a MÁRK, hanem a KOM és az INFO főigazgatóságokkal is konzultálni kell, hiszen ez alapvető kérdés a szövegben. Versenyképesség, innováció, gazdaság, biztonság, hogyha erősíteni akarjuk a belső piacot, piacot nem lehet nem tudomásul venni, a kulturális művekkel kapcsolatos kalózkodást, és nekem is ez a véleményem. De a szöveg, ez a jogalkotási javaslat nem helyezhet csak az egyik területre hangsúlyt, a KKV-kat és a fogyasztókat itt alulértékelik ebben a vonatkozásban, és ez az én kritikám a bizottság ellen. Egyébként a Krakói Fórumon már megfogalmaztuk ezt a bírálatot, de még egyszer köszönöm az előadó munkáját. Szerintem önnek ugyanazok a kérdései lesznek mindenken Vilán úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, feljegyeztem néhány pontot, amelyet említett. A fogyasztók és a KKV-k meg kell, hogy legyenek hívva a megfigyelő központ reprezentatív találkozóira, de ön a kormányzati testületekről is beszélt, tehát nagyon sok pontot lehet még hozzátenni ehhez a jelentéshez. Ezt tapasztaljuk itt a jelentést olvasva. Kreutzmann úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Bélán jelentéstevőnek a jelentéstervezetet. A tervezet nem nagyon vitatott, ezért rövid leszek. Mindannyian ismerjük azt a problémát, amelyel szembesül a gazdaság, nevezetesen a termékkalózkodás problémáját. Ez emellett a fogyasztók számára is káros és akadályozza az innovációt. Ezért ez a, ennek a hivatalnak a létrehozása egy nagyon jó lépés volt, most viszont folytatnunk kell a munkát erre építve. További finanszírozási források nélkül ez azonban nem lehetséges, ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság egy megoldást talált Alicante-ban, amely révén nem csak egy új ügynökség létrehozását kerüljük el, hanem ez a megoldás semleges, költségsemleges is az Európai Unió költségvetésével kapcsolatosan. Még akkor is, hogyha az Európai Bizottság javaslatában nem sok kivetni valót találunk, úgy gondolom, Billen kolléga érdekes változtatásokat javasol. Ilyen például a KKV-k említése, illetve a tagállami kezdeményezésekkel való kiegészítés. Miután a hivatalra átruházzuk a feladatokat, nagyon fontos gondoskodni arról, hogy a finanszírozás biztosított legyen az új feladatokra. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek. Uh, Mr. Engström. Engström úr. Köszönöm. Először is Fenosz asszony megjegyzéseit szeretném én is aláhúzni a hamisítás és a kalózkodás vonatkozásában. Ez két különböző dolog, a kereskedelmi hamisítás és a nem kereskedelmi célmű letöltés. Tegnap a CPR vámhatóság általi végrehajtását vagy védelméről beszéltünk, és itt arról volt szó, hogy a CD-k és a DVD-ket kereskedelmileg hamisítják, hogyha illegális, akkor az mindenképpen illegális, ezzel egyetértünk. Ma itt látjuk a kalózkodást, amit a nem kereskedelmi célú letöltésre is használják. Hogyha a bizottság új jogi nyelvet akar alkalmazni, rendben van, de jó lenne, hogyha a bizottság következetesen használná ezeket a fogalmakat, kifejezéseket. Ez az első megjegyzésem, a második a pénzzel kapcsolatos. Billen eh, előadó elmondta, hogy eh, amikor létrejött a 90-es években, a egy kapcsolatos szerzői jogi rendelkezés. Ennek mindenki örült, nagy eredmény volt, és ez egy sor díjat, illetéket, jogdíjat teremtett, 400 millióról volt szó, nagyon sok pénz. Igen, technikailag a költségvetés szempontjából lehet erre nézni, vagyis arra is, hogy ez költség semleges, de Billen asszonynak igaza van, ez a pénz a KKV-ké, hiszen nagyon sok védjegyet jegyeztettek be, ezt más pénzre, más számlára kellene, más számlán kellene nyilvántartani, és ezt egy sor dologra el lehetne költeni. A lényeg, hogy véleményem szerint, és ez nem titok önöknek, szerintem ez a megfigyelő központ idő és pénzpocsékolás hogyha a tudományos adatokat gyűjteni össze, akkor az jó lenne. De nincs okom arra, hogy ebben higgyek. Például a második bekezdésben, itt a, az indoklásban azt látjuk, hogy 2010-ben készült egy Terra tanulmány a vállalkozások érdekeit figyelembe vették, de a tudományos körök ezt kritizálták. Ez az egyetlen tanulmány, amelyet a bizottság említ. Egyetlen egy sem említ, a sok egyetemi szintű tanulmányokból, tudományos tanulmányokból, amelyek sokkal érdekesebb eredményeket hoztak. Ez az én gondom. És most ez a gond, ez itt megerősödött, Szerintem ez pénz és időpocsékolás, ez a megfigyelő központ, úgyhogy a részletekhez nem is fűzök kommentárokat, ami a megfigyelő központ működését illeti. Köszönöm. Köszönöm. Várjuk. Remélem, hogy Bilen úr javaslatait hoz módosítási javaslatokat tesz be, ezeket várjuk. Gálló Depó úr, nem, Schwab úr. Elnök úr, először is köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Berzseva úr itt van az Európai Bizottságtól, illetve egy új feladatot ruházunk rá. És Pellegrino kollégával, aki itt a megfigyelő központot képviseli Brüsszelben, úgy gondolom nagyon jó, hogy lehetőség nyílt arra, hogy ezt a megfigyelő központot felruházzuk azokkal az erőforrásokkal, amelyek révén el tudja látni feladatát. Engström kolléga utalt már rá, hogy nagyon fontos látni az összefüggést a, következő, a többi kezdeményezéssel együtt a szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatosan. Beszéltünk tegnap a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről is, és számos határügyi kérdés tisztázásra vált Remélem, hogy a megfigyelő központ különösen a harmonizációs hivatallal való együttműködésben, de az Európai Bizottsággal való együttműködésben is hozzá tud járulni ahhoz, hogy némi fényt vigyünk ebbe a dologba. Azt gondolom, hogy a harmonizációs hivatal és a központ eszközeinek újrafelhasználására van szükség, ezeket újra be kell fektetni a piacba, és hogyha Bélán úr azt mondja, hogy a KKV-k számára kell ezt hasznosítani, erre nyitott vagyok. De azt gondolom, érdemes elmondani azt is, hogy a szellemi tulajdonjogok nagy problémája, fő, nagy problémái főként a nagyvállalatokat is sújtják, és ez lehet az oka annak, hogy Engström kolléga itt-ott szkeptikusan viszonyul a kérdéshez, de a jogok jogok, legyen szó KKV-król vagy nagyvállalatokról. Miközben a tegnapi, a kereskedelmi és magán célú felhasználás közötti különbségtételt fontosnak tartom. Azt hiszem, a szakbizottság számára fontos feladat lesz az, hogy megtekintsük úgy, hogy letudtuk a témát, azzal, hogy egyszerűen megoldottuk a kérdést azzal, hogy megoldottuk a finanszírozást, Sürgős szükség lesz arra, hogy az Európai Bizottság a bizottsági ügynökségeken belül összefogja az erőforrásait. Azt hiszem ugyanis, hogy Európában csak akkor tudunk gazdaságosan innovatívak lenni, hogyha sikerül azokat a jó elgondolásokat, jó ötleteket, amelyeket ma sokkal könnyebb lemásolni, mint korábban, megvédenünk hatékonyan, és ennek háttere előtt úgy gondolom mindent megtehetünk annak érdekében, hogy a júri számára úgy alakítsuk ki ezt a véleményünket, hogy itt-ott azért még javítunk rajta. Mindenképpen várom az együttműködést, és azt hiszem nagyon fontos a szellemi tulajdonjog védelmét előmozdítani Európában. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Galló asszony. Köszönöm, elnök úr. El kell mondjam, hogy Angström kollégát hallgatva nem a déjà vu érzésem volt, hanem a déjà entendu, vagyis ezt már hallottam. Nem csak ezt már láttam. 18 hónappal ezelőtt már ez elkezdődött, soha véget nem érő vitákról van szó, elmondtuk, hogy a hamisítás más, mint a kalózkodás, és másképpen kell vele foglalkozni. Ma a Júri Bizottságban, hiszen ez az illetékes bizottság, és Mászi Pidágó kollégámmal, aki szocialista, konszenzust értünk el ezekről a kérdésekről, mert az, hogy a megfigyelő központ semmit nem tud tenni, és nem tud számszerűsített adatokat összeszedni, nem, ez nem így van, hiszen valóban eszközei lesznek arra, hogy igazi tanulmányokat végeztessen és adatokat gyűjtsön. A számszerűsített adatokra szükség van azért, hogy lássuk, milyen károkat okozza a kalózkodás és a hamisítás. A kalózkodás azért más, mert itt két különböző szektorról van szó, és ugyanakkor egyszerre javítani az eszközöket ahhoz, hogy a számszerűsített adatok javuljanak ezek az én megjegyzéseim, én hiszek a parlamentben, szerintem a parlamentnek előre kell lépnie, és nem lehet a végtelenségig topogni egy helyben, menjünk csak előre, ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Uh, Mr. Repo. Repo úr. Köszönöm. Itt óvatosan kell eljárni, nem lehet csak széttárni a karunkat és visszalépni. Biztosítani kell, hogy a termékek biztonságosak legyenek, legyen fogyasztóvédelem, hiszen ez egyre inkább felmerül a piacon. Semmi nem fog működni, hogyha nem járunk úgy el, hogy elég emberi és egyéb erőforrásunk legyen, és itt én egyetértek az előadóval. Köszönöm. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Engedjék meg, hogy én magam is mondjak néhány megjegyzést. Ami az átfogó ellenőrzési és egyéb stratégiáját illeti a megfigyelő központnak, ez a kinevezések nyitottak lesznek. Nem tudom, hogy lesz-e valamilyen szakértői tanácsadó testület, amely a kutatási programokra vonatkozóan ad tanácsokat. Ezeket majd a kutatóközpont vagy megfigyelőközpont fogja végezni, és a normalizálási, vagyis szabályosítási hivatalt is ebbe bele kell vonni, de szerintem ez még nem világos. Egyetértek azzal, hogy a kalózkodást következetesen kell definiálni, látom ezt a címben, de a szövegben a, igazából nem látjuk ezt összefüggéseiben. Ahhoz, hogy ez hatékony legyen, először is az átláthatóság fontos, de az érdekelt csoportoknak projekteket kell tudniuk javasolni a hivatal számára, és a kutatás gondoskodott arról, hogy, vagy gondoskodik arról, hogy az eddig felderítetlen területeket is felderítsük, és nagyon óvatosnak kell lenni azért, hogy az online kérdésekre is összpontosítsuk, hiszen itt nagyon komoly problémák vannak, például a hamisítással, a repülőgép alkatrészek, különböző autó, motoralkatrészek, fogyasztási cikkek, élelmiszerek, gyógyszerek terén, és nagyon remélem, hogy ez a megfigyelő központ majd szélesebbé, kiterjedtebbé teszi az egész témát. De felejtsük el, hogy milyen háború folyik a letöltéssel, az illegális letöltéssel kapcsolatosan. Most Benjamin urat kérném meg arra, hogy adjon választ, majd Benszki úr pedig beszámol arról, hogy a tanácsba hogy áll a kérdés, majd Biland úrnak adom vissza a kérdést, hogy foglalja össze a, az elmondottakat. Benjamin úr, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, azzal kezdem, hogy üdvözöljük Bilen úr jelentését, és azt a tényt is, hogy az önök bizottsága véleményt készít erről, ugyanis ez biztosítja azt, hogy a belső piac szempontjai is érvényesüljenek, és a fogyasztóvédelmi szempontok is megjelenjenek. Néhány általános megjegyzést tennék, hogy reagáljak az elhangzottakra először is. A legkönnyebb, eh, hogy Alicante elég messze van Brüsszeltől, és hogy amikor találkozik a megfigyelő központ, ez problémát jelenthet, tehát a, a reprezentativitást, a képviselőséget illetően, de hát az iroda az vállalja, hogy itt szervezi meg a találkozókat Brüsszelben, Úgyhogy azt hiszem, hogy itt erős az elkötelezettség részükről, és nem mentünk volna ilyen messze, hanem tudtuk volna, hogy erre lehetőség van, úgyhogy világos ez a kérdés. Ami pedig a képviseletet illeti a megfigyelő központ eddig rendelkezett egy saját dinamikával, és megvolt a fogyasztói képviselet, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt tovább kell bővíteni, tehát egyetértünk azzal, amit mondanak, a szociális partnereket is be kell vonni ebbe a folyamatba. És eddig az volt az álláspont, hogy a szövetségeket hívtuk meg, és nem pedig az egyes társaságokat és most pedig a szövetségen belüli, a szövetségek képviselik a vállalatokat, de látjuk ugyanazt is, hogy a KKV-k érdeke ebben az egész kérdéskörben kulcsfontosságú úgyhogy mi ezt nem szeretnénk rögzíteni, mert el tudunk képzelni különböző felállásokat a képviseletet illetően. És azonban abban hiszünk, hogy az átmeneti időszakban ezt meg lehet vizsgálni, hogy milyen összetétel a legmegfelelőbb, és hát természetesen, amit szintén említettek, az átláthatóság, a transzparencia, az is meghatározó, és ezt is tovább kell fejleszteni. Lesz éves munkaprogram, de ezt lehet fejleszteni mindig, hogy tényleg nagyobb legyen az átláthatósága, hogyan ezt a hozzászólók is említették. Tehát ez egy nagyon fontos felvetés volt. Ami pedig a költségvetést illeti, és ez kiderül a jelentésből, hogy megvannak a költségvetési kötelezettségvállalások a rendeletben, de hát itt természetesen egy munkaprogram készül majd, és nem gondolom azt, hogy lehet növelni a költségvetési hozzájárulásokat, de amit mi tudunk és érzünk, az az, hogy ez egy olyan projekt, ami nagyon fontos a KKV-k számára. Tehát ez a KKV-k számára fontos pénz, amikor bejegyeztetnek bizonyos védjegyeket. És ez a megfigyelő központban már felmerült, és, és hát az biztos, hogy ez a KKV-knak nagyon fontos érdekük. És még egy kérdéskör a kalózkodással, a kalózkodás fogalom használatát, illetően azt mondhatom, hogy eddig a megfigyelő központ egy nagyon kiegyensúlyozott módon működött, amikor a hamisítással foglalkozott, és hogyha a különböző szövetségekre gondolnak, akkor hát a, a hamisítás volt a meghatározó kérdéskör, és úgy tűnt, hogy az dominanciát vesz át, tehát egyre inkább a hamisítás felé tevődött át a, a hangsúly. És mm, értem én azt, amit mondanak a kalózkodással kapcsolatban. A megfigyelő központ az a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével foglalkozott általánosságban, és nem az volt az elgondolás, hogy fókuszáljon az egyik erre vagy arra a területre. És még egy utolsó megjegyzésem is lenne, elnök úr, ha megengedi. Azt gondolom, hogy a prioritások meghatározását illetően. Ugye eddig látható a jelentésből, az, hogy mi nagyon reméljük, hogy mi ajánlásokat kérünk a megfigyelő központtól, és megpróbáljuk biztosítani, hogy meglegyen a kapcsolat, és hát a parlament is ö, tesz javaslatokat, és lesznek a parlamentnek is képviselői a megfigyelő központban, és biztosítani kell, hogy a politikai követelmények is megfelelően hangsúlyt kapjanak. Azonban a dinamikával kapcsolatban. A megfigyelő központot eddig elsősorban a szakértői érdekek és mindenek előtt a különböző tagállami képviselők által megfogalmazott érdekek vezették. És hogyha most megnézzük a jelenlegi összetételt, Ugye a megfigyelőközpont különböző formátumban ül össze, vannak a magán, a fogyasztói testületek, és a tagállami képviselők is külön találkoznak egy formátumban. Aztán vannak plenáris találkozók, ahol a két csoport együtt van. A tagállam képviselőinek a találkozója volt az, ahol a munkaprogram, a prioritások meghatározásra kerültek, de van interakció a kettő között, és eddig ez jól működött. Most úgy gondoljuk, hogy a rendelet ennek az átláthatóságát növelni fogja, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés, tehát az irányítás, a kormányzás kérdése eddig jól működött, és ezt szeretnénk folytatni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a belső piaci hivatal vagy a bizottság játsza vezető szerepet ebben, hanem a megfigyelő központ maga az adatokkal szemben, amiről szintén elhangzottak megjegyzések. Mi egy komoly tanulmányt készítettünk egy Kogorant nevű társasággal. És én szívesen megvitatom ezt a kérdést is. Minden eddigi tanulmányt átvizsgáltak, mint egy 200 ilyenről volt szó, és még mindig dolgoznak ezen, ugyanis meg kell határozni, hogy mi lehet a hiteles módszere annak, hogy mérjük a hamisítás és a szellemi tulajdonjogok sértését a teljes belső piacon, a közösségen. És ez kész lesz, ez az összefoglaló tanulmány az év végére, és ez nagyon fontos, ez egy prioritás lesz a megfigyelőközpont számára, a tagállamok számára is, ugyanis nagyon különböző a hozzáállás, amit Galó asszony is mondott, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy hiteles, nem adatsor, de hát legalábbis becslések, amelyek kell kapcsolatban konszenzust lehet, egyetértést lehet elérni. Tehát ebben az értelemben nagyon üdvözlöm a vélemény előadója által megfogalmazott módosításokat, és ezt le, tudományosan kell alátámasztani, amennyire csak lehet a jövőbeni politika számára. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is nagyon szépen köszönöm, hogy kitért ezekre a kérésekre, és én is azt gondolom, hogy szükség van további információkra a tagok számára. Avanszki urat kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni a tanács részéről eh, a kérdéshez. Köszönöm eh, szépen, eh, elnök úr. Mi is szeretnénk köszönetet mondani a jelentés készítőjének ezért a nagyon érdekes véleményét, amely sok kérdésre felhívja a figyelmet, sok fontos összefüggésre. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tanácsban van előrelépés ezt a dossziét illetően, ugyanis konszenzus van a tagállamok között az elvet illetően, hogy ezeket a feladatokat ruházzuk át és ezeket a javaslatokat az elnökség készítette. Szeptemberben fog az illetékes munkacsoport foglalkozni ezzel. Ez még nem egy végleges javaslat a tanácsnak, és azt hiszem, hogy néhány héten belül képesek leszünk majd előállni a következő tervezettel, az elnökség következő tervezettel, és azok a módosításokat, amelyeket javasolni fogunk, azoknak az lesz a célja, hogy tovább pontosítsuk a szöveget, hogy a legnagyobb hatékonyságot és átláthatóságot biztosítsa, de emellett a rugalmasságot és a sürgős kérdéseket illetően is tisztázni kell a kapcsolatot a belső piaci hivatal és a megfigyelő központ között. A tagállamok sokszor felvetették ezt a kérdést, és azt is, hogy megfelelő legyen a vezetése ennek a hivatalnak az új feladatok vonatkozásában. Tehát van előrelépés a tanácsban, és azt hiszem, hogy ebben az évben megkezdhetjük majd a háromoldalú párbeszédet a parlamenttel, és még egy megjegyzést, ha megengednek, ami a helyszínét, a székhelyét illeti ennek a megfigyelő központnak. Hát ez nem egy olyan helyzet, hogy a megfigyelő központ Hát a, a, a hagyomány az az, hogy a, a központ ott szervezi a találkozókat, amelyik ország éppen az elnökséget adja. Ez nem egy statikus entitás. Köszönöm szépen. Én is köszönöm hogyha meghallhattuk a tanács gondolatait és erről a kérdésről. Most kérdezem Bílen urat, hogy összefoglalja elhallottakat és tájékoztatta bennünket a menetrendről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani azokért a kedves szavakért, amelyeket a kollégák elmondtak. Köszönöm mindezt, és köszönöm a konstruktív ajánlásokat is, és megjegyzéseket. Vernyó asszonynak köszönöm mindazt, amit elmondott, és amit kérdezett, de hát ezek a kérdések inkább a bizottsághoz szóltak, és remélem, hogy a bizottság válasza kielégítő volt, de én osztom az aggodalmait sok kérdésben. Természetesen megígérem, hogy folytatom a konzultációt az árnyék felelősökkel, és azokkal a bizottsági tagokkal, akik érdeklődést mutatnak a vélemény iránt. Ami a menetrendet illeti, ahogy én tudom, a következőképpen néz ez ki október 20-áig délig terjeszthetik elő a módosító javaslataikat, két hetük van tehát erre, ezeket megvizsgáljuk egy bizottsági ülésen november 22-én, és november 22-én szavazunk a kérdésről, és a véleményt a véleménytervezetet a Júri Bizottság fogadja majd el még decemberben, tehát még ebben az évben kerül ez elfogadásra, és a plenárisra is sor kerülhet majd január 16-án, ahol ezt el lehet fogadni. Köszönöm szépen még egyszer az érdekes hozzájárulásaikat, és megígérem, hogy figyelembe fogom ezeket venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bilán úr, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló vita volt. Mindenkinek köszönöm, aki ebben részt vett és akkor most 10 óráig szünetet tartunk, és akkor kezdjük meg a szavazást. Három javaslatról Kreutzmann úr, Störti úr és Rapti kollega legyen itt a szavazó kártyájuk, tehát 10 óráig szünetet tartunk, akkor kezdjük a szavazást. Köszönöm.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

Uh, so, uh, good morning to everybody who was, um, uh, who Üdvözlöm azokat a kollégákat, akiket még nem volt alkalmam üdvözölni kezdetkor. A hamisítással foglalkozó megfigyelő központ volt az első napi rendi pontunk, most pedig szavazunk. Oda fogok figyelni arra, hogy amikor kompromisszumaink vannak, módosító indítványaink, mindenki elégedett legyen. Először Kreutzmannnak adom át a szót, még mielőtt szavaznánk az ő saját kezdeményezésű véleményéről online szerencsejátékok a belső piacon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az összes előadónak a közös munkát. Nagyon keményen dolgoztunk együtt, és sok kompromisszumos módosítást hoztunk létre. Most az online gamblingről olyan véleményünk van, amelyet itt a különböző frakciók el tudnak fogadni a parlamentben, és remélem, hogy amikor a plenárison szavazunk, akkor sikerül nagy többséget kialakítani és ez mutatja, hogy a bizottság tesz valamit, mert mindenki meggyőződése, hogy európai szinten valamit tenni kell. Eddig még nem sikerült ezt a problémát megoldani. Mindenkinek köszönöm az együttműködést. Köszönöm, hogy ön ezt a munkát vezette, és rendkívül keményen dolgozott, hogy kompromisszum szülesen. Akkor most azonnal szavazunk, és az 1A új 71-es módosítással kezdjük mellette. Szerintem erről elektronikusan is szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást a 71-es, 71 módosításról. Megvárjuk, hogy mindenki behelyezze a kártyáját, ez teszt is egyben. Rendben. 33 kártyát helyeztek be a szavazógébe. Mindenki szavazott? Harminckettőn szavaztak közben, csak valakinek nem működik a gépe? Én nem szavazok, mert itt van a frakciómból három tag. Nem tudom, hogy Miért van ez így? Tehát 33-an szavaztak, 32 mellette egy ellene elfogadva. Akkor a számok pontosak elfogadva. Ebben az esetben a többi erre vonatkozó kiesik. A júri 11 következik mellette ellene elutasítva. 72-es Rosford módosítás mellette ellene elfogadva. Hans Peter Mayer kiegészítés mellette ellene elfogadva. Ekon és az hozzátartozó részek, Ekon egy mellette, ellene, elfogadva, Ekon kettes járulékos rész mellette, nem, ez benne van az egyes bekezdésben. Akkor 13-asra térünk át, Rosfor úré, és a hozzátartozó rész mellette, ellene elfogadva. Második része Rosfor úr módosításának mellette ellene, ezt is elfogadtuk. 73-as módosítás. Ezen nem szavazunk, erről nem szavazunk, ugye? Akkor most térjünk át a 75-ös módosításra, de Jong úré mellette Szerintem ezt elektronikusan ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 75-ösről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Mert 73 ellene 11 mellette 78-as eh, hangnok mellette ellene elfogadva, 81-es egy sor kollega a módosítása mellette ellene elfogadva. 79-es kiegészítés. Megnyitom a szavazást a 79-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14 mellette 21 ellene. 80-as Huangnok mellette ellene elfogadva. 85 Rosford mellette, ellene elfogadva, 83-84, ez már benne volt, 82-es hangok, ez kiegészítés mellette. Megnyitom a szavazást a 82-esről. Lezárom a szavazást elutasítva. 86-os hangok, ngok. Megnyitom a szavazást a 86-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87-es szerintem kiesik, ugye? Így van. Nem. Ezen, erről is szavazni kell. Akkor 87-es Tarabella, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as. Megnyitom a szavazást. Nem. Mellette. Ellene. Világosan elutasítva. 89 hangok. Megnyitom a szavazást a 89-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 90-es, Abad úr és mások mellette, ellene, elfogadva. 91 kiesik, 92-es. Megnyitom a szavazást a 92-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18-15 ellenébe 95-ös módosítás mellette ellene elutasítva. 94-es Szenalová asszony módosítása mellette ellene elutasítva. 93 erről nem szavazunk, nyelvi megfogalmazási jellegű, 96-os módosítás mellette ellene elfogadva. 97-es. Megnyitom a szavazást a 97-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 100-as, 99-es együtt, mellette, ellene, elfogadva. 98-as kiegészítés mellette, de szerintem itt megnyitom a szavazást. 98-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 101-es kiegészítés. Megnyitom a 101-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102-es mellette, ellene, elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. Most pedig a Júri kettes, es módosítás mellette ellene elfogadva. 108-as mellette szerintem ezt mellette ellene elutasítva. Júri 7 mellette ellene tartózkodás Nem figyeltem. Megnyitom a szavazást. Júri 7-es. Azt hiszem, hogy elutasítva. Igen, elutasítva. 109-es Szenalova. Megnyitom a szavazást 109-esről. Lezárom a szavazást elutasítva. 113-as Kelly, megnyitom a szavazást a 113-asról. Lezárom a szavazást, elfogadva 21-14 ellenében, 110-es kiesik. Száztízes mégiscsak mellette, Megnyitom a szavazást a 110-esről. Lezárom a szavazás, elfogadva. Arról beszélünk, éppen arról beszélünk, hogy erről kell -e szavazni a mi szavazólistánk szerint. 114-115-össel mi legyen, erről is szavaznunk kell. 114-115-ös mellette, ellene, elutasítva. 112-es karaszúr. Megnyitom a 112-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Így a 111-es kiesik. Ekon 6 mellette. Ekon 6-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 117-es, Manders úr. Mellette, ellene, világosan elutasítva. Ah, Manders úr, nagyon örülök, hogy látom önt, éppen időben érkezett. Hetes kompromisszumos módosítás mellette ellene elfogadva 127-es Grehur mellette ellene elutasítva. 8-as kompromisszus mellette ellene elfogadva, ez világos. Most pedig 138-as módosítás vannak mellette, ellene, elfogadva. Ekon 3 mellette, erről megnyitom a szavazást, Ekon 3 és a hozzátartozó rész. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18 ellene 16 mellette most a Júri 3-asról szavazunk. Bocsánat, Júri 1 mellette ellene elfogadva. 140-141-es mellette ellene elutasítva. Júri 4, ezt már lefette, a másik kettő, ugyanaz a szöveg. 116, Fjellner úr, mellette. Akkor itt megnyitom a szavazást a 116-osról. Lezárom a szavazást elfogadva. Ekon 3, ezért kiesik. 139-es, pupa kiszúr mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 11-es kompromisszumos módosítás, 9-es bekezdés, 11-es kompromisszumos módosítás mellette, ellene, elfogadva. 176-os módosítás, ez több oldalal odébb van, kerek úr. Megnyitom a 176 76-osról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 176-ost elfogadtuk. tízes kompromisszumos módosítás mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 187-esre térünk át Diongur mellette ellene elfogadva. 186 buzitil úr és mások kiegészítés. Megnyitom a szavazást a 186-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 192-es Sáldemóze úr, asszony, elfogadva. 190-191-es nem kell szavazni. Júri 10-es. Megnyitom a szavazást a Júri 10-esről. Lezárom a szavazást. kérem, hogy egy kicsit gyorsabban szavazzanak. Elfogadva 18-15 ellenében. 193-as. Megnyitom a szavazást a 193-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Júri 12 mellette. Bocsánat, a Júri 12-ről is elektronikusan. Júli 12, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva, 20 mellette 15 ellene. 12-es bekezdés, egy sor egybelső módosítás van itt. Megnyitom a szavazást. 195, 196, 197-ről. Lezárom a szavazást. Mindegyik elutasítva. 198 Grehur mellette ellene elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Most pedig 225-ös módosítás kiegészítés mellette ellene elfogadva. Ekon 7-es ebben már benne van, Ekon 8-as 13A új bekezdés mellette, ellene, elfogadva. Ekon 9 mellette, ellene, elfogadva. Ekon 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 223-as módosítás mellette, ellene, elfogadva. Ekon 15 kiegészítésként. Mellette, ellene elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Most pedig júli 6-os mellette ellene elfogadva. 14-es bekezdés. 2.16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2.17 mellette ellene elfogadva. 2.18 Megnyitom a szavazást a 218-asról. Lezárom. A néppártnak egy plusz szavazata van. Valaki megérkezett a néppártól. Ki lehetne venni akkor egy kártyát? Lezárom a szavazást, elfogadva. 215 Sáldemúza asszony mellette ellene elfogadva. 214 Jattemak és mások. 214 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18, mellette 17 ellene. Ekkon második részéről nem szavazunk. Ekkon 11, megfelelő első rész, 14 A mellette. Ekkon 11 PC1 mellette, ellene, elfogadva. 219, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 224. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 220-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 222-es. Megnyitom a szavazást a 222-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 227-es. Mellette, ellene, elfogadva. as kiesik. 14-es kompromisszum mellett ellene elfogadva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 237-es módosítás mellette megnyitom a szavazást 237-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 242-es mellette ellene elfogadva. 241-es Pitela mellette ellene elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 245-ös Pien Fjellner 245-ről megnyitom, lezárom, elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 226-os mellette ellene elfogadva. 18-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 261-es megnyitom a 261-esről vannak Lezárom a szavazást, elfogadva. 262-es head asszony. Megnyitom a 262-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 260-as asszony. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ekon 19-es mellette, ellene, elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 272-es Fjellner úr, 272-es mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszum preambulum bekezdések mellette ellene elfogadva. Most pedig 13-as Rosfor kiegészítés. Megnyitom a szavazást. Rosfor úr 13 as Lezárom a szavazást, elfogadva. 17-es B preambulum mellette ellene elfogadva. 18-as mellette ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva. Mendez úr 19-es mellette ellene elutasítva. 30-as de Jong, megnyitom a szavazást a 30-asról. Lezárom a szavazást elutasítva. 32-es mellette. Megnyitom a szavazást a 32-esről. Lezárom a szavazást, elfogadva. 35-ös. Azonnal a hármas kompromisszumra térünk át. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 46-os Hans Peter Mayer mellette, ellene elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. 57-es módosítás, 57-es mellette, ellene elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. Most pedig a 63-as módosítás, Szenelová asszony, 63-as. Várom a néppárt jelzését, megnyitom a 63-asról a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 64-es módosítás vannak mellette, ellene, elfogadva. 65-ös. Megnyitom a szavazást a 65-ösről. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazással, szavazattal elutasítva. Valaki, egy személy nem szavazott. Kérem, hogy egy kicsit gyorsabban nyomkodják a gombokat. 66-os Hannok úr. Megnyitom a szavazást a 66-osról. Lezárom a szavazást. 16-16, két tartózkodással elutasítva. 68 Rosfor. Megnyitom a szavazást a 68-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-es Rosfor úr mellette, ellene, elfogadva. 67-es Liong úr mellette, ellene, elutasítva. Hivatkozások, egyes módosítás, hivatkozások. Megnyitom a szavazást az egyesről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes, hármas módosítások együtt, mellette, ellene, elfogadva. Négyes, mellette, ellene, elfogadva. Ötös, mellette, ellene, elfogadva. Hatos, mellette, ellene, elfogadva Végül a hetes módosítás mellette ellene elfogadva. Nagyon jó, köszönöm szépen. Most pedig a végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a javaslatról a szavazást. Egy személy nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva 30 mellette 2 ellene, és két tartózkodással. Meg akarja változtatni a szavazatát? Head asszony. Head asszony mellette akart szavazni, úgyhogy 31 mellett ellene. Akkor még egyszer szavazzunk, ha nem bánják. Head asszony rossz gombot nyomott meg. Nagyon örülök, hogy ilyen elnéző lehetek, mert minél többen szavazzák meg ezt a jelentést, annál jobb. Lezárom a szavazást, kedves kollégák. 30 mellette, egy ellene és három tartózkodás. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy gratulálni kell Kreutzmann úrnak, hiszen nagyon nehéz témáról van szó az eredmény elérésével szerintem ez a jelentés valóban nagyon fontos üzenet lesz a bizottságnak, és remélem, hogy a plenárison jó vita lesz róla. Mindenkinek köszönöm, főként az árnyék jelentéstevőknek igen keményen dolgoztak, hogy jó eredményt érjenek el. Kreuzmann úr szeretne valamit mondani?